Liebe Kollegen, wir setzen die... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Köszöntöm Önöket. Nem úgy néz ki, mint hogyha sokan lennénk, pedig sokan vagyunk. Diszki úr akár ide föl is ülhet, hogyha szeretne. Sok szeretettel köszöntöm az oktatásügyi minisztert a Spanyolországból már az elnökség elején eh, találkoztunk Angel Gabilondóval. Örülök annak, hogy itt van. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a spanyol elnökség nagyon is nagy figyelemmel követte azokat az ügyeket, amelyek a mi szakbizottságunkhoz tartoznak. Sok meghívást kaptunk, sajnos nem tudtuk mindegyiket valóban érvényesíteni, de tudom, hogy a spanyol elnökség kifejezett figyelemmel követte az oktatás és a sport kérdéseit. Az önök elnöksége alatt nagyon fontos dolgokat fogadott el a tanács, aztán, hogy ezeket később megvalósítják-e, azt majd meglátjuk. Egyrészt a szociális dimenzió, oktatás és képzés szociális dimenziója, aztán az élethosszig tartó tanulás, a munkahelyek, új munkahelyek, új kép, készségek kezdeményezés, emellett az egyetemek és a gazdaság közötti együttműködés. Ezek olyan pontok voltak, amelyek az EU 2020-as stratégiájával kifejezetten harmóniában állnak, Ugye szeretnénk a korai iskola elhagyókat 15-ről 10%-ra csökkenteni, és növelni azoknak a számát, akik magasabb szintű iskolai végzettséget szereznek 40%-ra. Ezek kiváló célkitűzések. Miniszter úr, meg is adom a szót.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 Most második alkalommal vagyok a körökben, üdvözlök mindenkit, és szeretném az elnökségünk következtetéseit levonni az elmúlt hat hónapban az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal, valamint a parlamenti frakciókkal. Együtt dolgoztunk annak érdekében, hogy a dialógus, a párbeszédről, a konszenzusra eljussunk és a céljainkat elérjük. Köszönetet szeretnék mondani az elkötelezettségért mindenkinek, és hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy az Európai Unióban a képzést és az oktatást állást javíthassuk. El kell ismernünk, hogy ha előrelépünk egy soros elnökség idején, az egy közös erőfeszítésnek hála, úgyhogy a siker is kollektív siker. Szeretnék külön köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a segítségért, mivel az, az elnökség oktatási prioritásait támogatta az első színrelépésünk óta június 16-ai találkozónk óta, amit a 2020-as stratégiáról szerveztünk, tudjuk, hogy nagyon válságos időket élünk, és nagy prioritás Európa számára a válságból való kilábalás. Két nagy célja a spanyol elnökségnek egyrészt az volt, hogy végrehajtsa az új Lisszaboni szerződést és az intézményes rendszerét, valamint meg akartuk elősíteni a gazdasági koordinációt az Európai Unió sékján annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk küzdeni a válság ellen, és a fellendülés útjára tudjunk pályájára lépni. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió döntően hozzájárul ugyanis a stabilitáshoz és a jövőbeli válságok megelőzéséhez a spanyol soros elnökség igen Európa barát módon mindent megtett annak érdekében, hogy egy növekedési, gazdasági növekedési modellt mind tartósabb, mind kö, tartósabbá tegyen gazdasági síkon is, a közösségi politikák központi kérdésévé téve, sarkövévé téve az oktatást és képzést. Már januárban jeleztem, hogy a spanyol elnökség mindent megtesz majd annak érdekében, hogy az oktatási értékeket kiteljesítse minden más eszköznél és célnál fontosabb. Az európai állampolgárokra kell gondolnunk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az oktatás a politikák központi pillére legyen, mind a személyes fejlődés, mind a szakmai fejlődés előremenetel szempontjából, ezért a szociális kohézió és a jólét alapját képezi. Az aktív polgárságról van itt szó, az oktatásnak, képzésnek hála az esélyegyenlőséget lehet szavatolni, a legjobb fegyver a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen. Ez a legjobb szociális politika, ami csak létezik. Januárban különböző céljait a spanyol soros elnökségnek az oktatás és képzés terén bemutattam, amely négy nagy prioritásban fogalmazható meg. Először is a 2020-as Európai Stratégia központi kérdésével kívánjuk tenni ez azon aspektust, oktatást, képzést, elő akartok mozdítani a kulcsfontosságú készségek kiteljesítését az új képességeken keresztül, új munkahelyek teremtésén keresztül. Mi a tudásalapú társadalmat kívánjuk kiterjesíteni, az kutatás, a felsőoktatás európai térségének kialakításával modernizálni kell az európai egyetemeket is. Elértünk a soros elnökség végére, így most a mérleg készítés ideje jött el, ezért látogattam el önök közé. Itt az Európai Unió polgárainak képviselői előtt szólok, és az Európai Parlament az a hely, ahol szólásra emelkedhetünk, ahol a párbeszédet folytathatjuk le, ahol halljuk egymás hangját, és elmondhatjuk hogy hogyan látjuk a gondolataik síkján a különböző dolgokat, és ezen gondolatokat össze is mérhetjük. A politikusoknak be kell számolniuk az európai polgárság előtt, ez a demokrácia alapja. Ezért látogattam el önökhöz ma, és meggyőződéssel vallom, hogy én most itt önök előtt nem csak önöknek, hanem 500 millió európainak is elmondom, hogy hogyan sikerült elérnünk a kitűzött céljainkat. Először is magát az oktatást a 2020-as stratégia központi kérdésével kívántuk tenni ennek a stratégiának. Ez olyan prioritás volt, amely a spanyol soros elnökség eh, eh, zászlajára tűzött. Nagy közösségi politikáról van szó, mindenki egyetért abban, hogy az európai szinten tennünk kell valamit, hogyha új gazdasági és társadalmi modellt, tartósabb modellt kíván Európa építeni, akkor a tudás alapú társadalmat kell előrevinni, és az oktatás, a képzés, a kultúra, az innováció terén is mindent meg kell tennünk. Már a soros elnökség kezdetétől megpróbáltuk átgondolni, hogy az oktatás képzés hogyan helyezhető bele az Európai Uniós 2020-as stratégiába. Folyamatosan kartkaröltbe dolgoztunk együtt az Európai Bizottsággal a cél eléréséhez. A miniszterek, szakminiszterek tanácsán februárban megállapodás született, és ez is bemutatta azt, hogy alapvető fontossággal bír az, hogy az oktatást, képzést fokozzuk Európában, és globális stratégiánk részeként tartós megoldást lehet ezen keresztül is találni az, az európai válságból kivezető útra. A tanács, az Európai Tanács kiemelte az oktatás képzés fontosságát a jövőbeli stratégiában. A bizottság márciusi közös közleményében, amely a 2020-as európai stratégiát fogalmazta meg, egész sor emblematikus kezdeményezést állított össze. Ezen kezdeményezések közül több is az oktatás képzésre vonatkozott, a ifjúság mozgásban, európai agenda, új munkahelyek, új készségek, ezek közül néhány zászlós hajó kezdeményezése. Az új stratégiáról megállapodás született legalábbis a legfontosabb elemeiről tavasszal, így a, ezek között az öt cél is szerepel, melyek között felsorolnám az oktatási képzési szint fokozását annak érdekében, hogy az iskola elhagyók száma csökkenjen, valamint azon személyek száma növekedjen, akik felsőoktatási diplomával rendelkeznek. Az áprilisi informális tanács során a szakminiszterek újra kihangsúlyozták, milyen fontos a e stratégia, és azt is elmondták, hogy megállapodást kell kötni arról, hogy a 2020-as célok számszerűsen, számszerűen hogyan jelennek meg, hogyan járulnak hozzá a júniusi Európai Uniós Tanács szintén, szintjén az európai eh, tagállamok is a 2020-as célok eléréséhez. Annak érdekében, hogy az oktatást, képzést az elkövetkező évtizedben Európában javítani lehessen, azt mondtuk el, hogy bizonyos megállapodásokra szükség van. Mit szeretnénk mi? Szeretnénk az iskola számát csökkenteni, annak érdekében, hogy a maximális iskola 10%-os plafon ne lépjen át, és 40% az Európai Uniós lakosoknak felsőoktatási diplomával rendelkezzen. 26, 26 tagállam támogatta ezt a célt, viszont az Egyesült Királyság sajnos nem volt kész a támogatásra, mert az új kormány még akkor nem alakult meg, amikor erre a döntésre a tanácsban sor került. 26 tagállam a 27-ből tehát támogatta az elnökség, nem pedig a tanács következtetéseit. A tanács következtetéseihez egyhangúságra van szükség, erre pedig az elmondottak miatt nem ö, volt lehetőségünk. Jó hír azonban mindenki számára, hogy a következtetéseket az elnökség az Európai Tanács elé ö, tárta, és június 17-én ö, számszerűsített célkitűzések megfogalmazására került sor. Munkahelyteremtés, oktatás, innováció, klímaváltozás, valamilyen szociális befogadás terén. Ez egy nagyon jó hír minnyájunk számára, mert az oktatás, mint önök is tudják, szerepel ezen célkitűzésekben. El kell azt is ismernünk, hogy transzvers módon az oktatás más témákban is megjelenik az oktatás kérdésében. Két mennyiségi számszerűsített célt fogalmaztunk meg azon szá- rátákkal, amelyekre az elnökség tett ígéretet, javaslatot az Európai Uniós politikák végrehajtásában. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy üdvözölnünk kell ezen célok kidolgozását, mert hosszú éveken keresztül dolgoztunk azon, hogy végre ez a, az Európai Uniós akarat megszülethessen, meg is született, az oktatás és képzés közötti összefüggések, a szociális Európa és annak központi kérdése a képzés, az oktatás terén. Végre most először Európa végre valóban az oktatás Európája lehet. Hosszasan dolgoztunk ezen éveken keresztül, évtizedeken keresztül, végre elérkezett az az idő, hogy az önök és a mi munkánkat kiteljesítve elérhetjük ezt a célt. Az oktatást és képzést meg kell erősíteni Európában, ahogy már mondtam is, az oktatás a legjobb fegyver arra, hogy a szociális felemelkedés megtörténhessen. Egyenlő módon kell hozzáférést biztosítani az oktatáshoz, és ez különösen fontos, hiszen válsághelyzetben élünk, számos személy kirekesztetté válik a társadalomban. Ez az oka annak, hogy az e- a soros elnök elnökség a szociális dimenziónak az eszmecsere során olyan nagy fontosságot tulajdonított februárban, informális tanácsi tárgyalásra került sor az oktatási képzési témákról, és a tagállamok elmondták, hogy mit gondolnak a befogadóbb és minőségébb jellegű ö, oktatási képzési rendszer kialakításáról. Februárban az eszmecserét olyan lehetőségekre koncentráltuk, hogy a munkanélküliséget hogyan lehetne csökkenteni az oktatás képzés szintén napirendjén volt ezen eszmecserének. A tagállamokat felkérjük arra, hogy minden oktatási téren intézkedéseket foganatosítsanak annak érdekében, hogy magas szintű az oktatáshoz férhessenek hozzá a, a gyermekek, ezért kulcsfontosságú készségek elsajásítására van szó olvasásban, matematika terén, szükségesek ezek a készségek, hogy a felnőttkori továbbtanulást is megalapozzuk. A szakképzés általános rendszereit is úgy kell kialakítani, hogy átjárhatóságot biztosítsunk azok között. Ezen túlmenően azon diákok, akik erre igényt tartanak, hozzá kell, hogy férhessenek a felsőoktatási intézményekhez, pénzügyi támogatással is, így nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek és az alapoktatáshoz, alapkészségekhez hozzájuthassanak. Konszenzusra rakult ki mindenki, elmondta, hogy az oktatási rendszereknek az a szerepe, hogy a társadalmi egyenlőséget ö, ö, megalapozzák tudjuk, hogy az egy, ahogy a, mind az egyenlőség, mind pedig a kiválóság eh, egymást kiegészítő elemek, a készségeket, a szakképzés terén és új képességekkel, új munkahelyekhez való hozzáférés szándékával kell fokoznunk. Elmondtam már az első látogatásomkor is, hogy a képzés és a munkahely teremtés valamint a foglalkoztathatóság között komoly összefüggések vannak az új technológiákhoz, a folyamatos képzést kell biztosítani az emberek ma már számos alkalommal váltanak munkahelyet eh, pályafutásuk során, és az új készségek elsajátításával rugalmassábbá válnak, és jobban tudnak alkalmazkodni a munkaerőpiac kihívásaihoz is. A májusi szakminiszteri tanácson döntés született arról, hogy támogatni kívánják a következtetéseiben új képességek, új munkahelyek címmel ezen új aspektusokat, különböző célokat sikerült megfogalmazni, ugyancsak a 2020-as stratégia kereteiben Európának tennie kell valamit a jövője biztosítása érdekében, emberi erőforrásokba fektetve szükséges készségek a társadalmi tőke segítésével. A tagállamok a legfontosabb készségek megszerzésében és ezek fejlesztésében nagyon fontos előrelépést terveznek. Ezek tehát kulcsfontosságú területek. Az iskolavilága, az oktatás, és a munkavilága egymást ki kell, hogy egészítsék. Az informális terület rendkívül fontos ezen a területen, hogy a tagállamok ezek után a folyamatos képzést, továbbképzést előre vigyék, támogassák. És mindezt a szociális támogatással és a szakmai támogatással egészítsék ki, illetve a szakszervezetekkel is együtt dolgozzanak. Emellett nagyon fontos szerepet játszik ugye a, a gazdasági, illetve a szociális területen az internacionalizáció. Az európai tehát az oktatás európai térségének a létrehozása rendkívül fontos, ebben részt vesznek egyetemek, iskolák. A májusi tanácson azt mondtuk, hogy a harmadik országokkal való kapcsolat rendkívül fontos, hiszen ezen keresztül a tudás cseréjére sor kerülhet. Valódi nemzetközi kultúrára van szükség a magasabb szintű iskolai intézményekben, egyetemeken. A nemzetközi dimenziónak az erősítése rendkívül fontos, és mindeközben a különböző országok egyetemei közötti együttműködés abban a szempontból is fontos, hogy a polgárok mobilisak maradhassanak, és egyforma hozzáférés valósulhasson meg az össz, minden tagállamban. Az Európai Uniós egyetemi oktatásban rendkívül fontos szerepet játszik tehát a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Szeretnénk a visszacsatolást erősíteni, és az egyetemi oktatás területét Európában külön terület, kulcsfontosságú területként kezelni. Hadd említsem a budapesti Bécsi miniszteri konferenciát a bolonyai folyamat utánkövetésével kapcsolatban. Számos fontos célkitűzés felmerült itt, nagyon, sok, nagyon nagy előrelépésre került sor. Különös tekintettel itt említeném a az egyetemi szintű oktatás európai térségének a megindítását. A bolonyai utánkövetési konferencián számos e-, e-, egyezményre került sor. Ezek között említeném a diákok nemzetközi mobilitásának támogatását és a bolonyai nyilatkozat utánkövetését. 2020-ra szeretnénk elérni, hogy legalább az egyetemet elvégzettek 20%-a kára érvényes legyen az, hogy vagy az iskolai évek alatt, vagy pedig később a gyakorlat során, a gyakornok éveik alatt időt töltöttek külföldön, és tanulmányaik egy részét külföldön végezték. Végül pedig szeretnék megemlíteni még néhány olyan kérdést, amelyek szintén a vitatárgyát képezték az új európai programokkal kapcsolatban. A már említett egyezmények mellett egyéb más vitákra is sor került az oktatás terén. Az Európai Bizottsággal a tantervek új generációjáról kezdtünk vitát annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia végrehajtását segítsük. Áprilisban a miniszterek eh, a tantervek új generációjáról kezdtek tehát vitát a, a 2020-as EU stratégia fényében. Hangsúlyozták a delegációk azt, hogy az élethosszig tartó tanulási programok sikeresek voltak, de az kezdeti eredmény, vagy kezdeti következtetések azt eh, jelen, azt hangsúlyozták, hogy nem szabad a már eleve sikeres programokat újakkal, másokkal helyettesíteni. Erősíteni kell tehát a meglévő programokat, amelyek hozzájárulnak a célkitűzések elérés, eléréséhez. Erősíteni kell a kapcsolatot a meglévő programok és a 2020-as európai stratégia között az ifjúsági és oktatási politika területén is. Nagyon fontos, hogy a fiatal diákok részt vegyenek ezekben a programokban, de más résztvevők vagy más érintettek részvételére is számítunk, legyen szó tanárokról, illetve másokról. Most szeretnék rátérni a záró megjegyzéseimre, tisztelt képviselők. Azt hiszem, hogy az elmúlt fél évben sikerült az oktatás területén elérni a kitűzött céljainkat. A feladat természetesen folytatódik, és ennek itt most még nincs vége. A következő elnökségnek adjuk át a munkát. Itt most gondolok Belgiumra, aztán majd Magyarország következik, a trió tagjaiként ők következnek. Erősít, mélyítenünk kell az együttműködést eh, a meglévő eh, pillérek között, amelyek a 2020-as stratégiát alkotják. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik eh, segítették a munkánkat, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, különös tekintettel Vásziliu biztosra, a tagállamoknak és önöknek, tisztelt képviselők. Köszönöm. Köszönöm hogy így figyeltem Önt, azt gondoltam, mindjárt itt a paradicsom. Hát ezek a csodálatos gondolatok, amelyeket a tanács aztán még írásban is megfogalmaz, akkor, hogy ha ez valaha megvalósulna, hát az nagyon jó lenne. Tudom, hogy ön csak egyike 27 miniszternek, de hát mindegyiknek ö, bocsánatot kell kérnie folyamatosan, hogy kulpa, me a kulpa. De hát ha valaki a tanács elnöke volt, akkor bízom abban, hogy a következő évben még mindig ugyanolyan hangsúlyjal viszi tovább a munkát, és segít abban, hogy a programokra fordított pénz, oktatási, ifjúsági, kulturális programokra fordítandó pénz tényleg rendelkezésre álljon. Hát, miniszter úr, bízunk önben, hogy azt, amit itt fél év alatt eldöntöttek, azt meg is fogják valósítani, és most megadom a szót Hannibal asszonynak. Hogy Han Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy ilyen világosan és ilyen részletesen elmondta nekem, hogy a spanyol elnökség mivel foglalkozott. Nagyon jó dolog azt látni, hogy ilyen prioritást képvisel az oktatás, és ebben a bizottságban hát tudja, hogy ez a mi fő munkaterületünk, és sok minden, amit javasol, az egészen kiváló, ha megnézzük az oktatás és a szakképzés társadalmi dimenzióit, hogy milyen fontos kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban, ez mind-mind ragyogó. Azonban a kérdés, amit szeretnék önnek feltenni, a következő. Most gazdasági válság idejét éljük Európában a kormányoknak mindenütt megszorításokat kell végrehajtaniuk. Mit gondol, hogyan lehet ezt a prioritást érvényesíteni a gazdasági válság ő meghatározta légkörben? Köszönöm, Maria Bacsetka. Elnök asszony, a miniszter úrnak én is köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött hozzánk a bizottságunkba, és amikor először eljött, az is nagyon szép volt tőle, az is nagyon jó dolog, hogy most ismét itt van a körünkben. És hát az az ígérete, hogy a képzés, oktatás a féléves elnökség egyik prioritása lesz, ez igaz és hát azok a javaslatok, amiket hallottunk, azt tükrözik, amit a mi oktatási, a kulturális bizottságunk is megfogalmaz, és a tanács májusban ezt valóban meg is fogalmazta. Nincs kérdésem önhöz, de azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy számomra ennek az egyik legfontosabb célja ennek a tanácsi határozatnak rendkívül jelentős, nagyon fontosnak tartom, hogy új kompetenciákat kell kialakítani az Unióban, új munkahelyek számára. Ugye az egész Európai Unióban a legnagyobb probléma a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség, ez az egyik legnehezebb probléma. És akkor, hogyha jobban, jobban fel tudjuk készíteni a fiatalokat, akkor ez csak javíthat a helyzeten. Természetesen ezt már hallottuk, hogy a gazdasági válság idején a források is kisebbek, de ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen és maradjon, és hát majd meg kell nézni természetesen, hogy ezek az előirányzatok a következő elnökség idején megvalósulnak-e, és képviseli -e ezeket a következő elnökség. Köszönöm. Fiszasz kollega. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Egy kicsit később érkeztem, úgyhogy nem hallottam a teljes prezentációját. Minden esetre köszönöm szépen. Két konkrét kérdésem lenne a bolonyai folyamat során sokat beszélünk a diák mobilitásról, amelynek a jelentősége meghatározó. Azonban a bolonyai folyamat az oktatók mobilitását is célozza. Kérdezem, hogy itt milyen előre lépés történt. Nem mindig könnyű ezt megszervezni, sok az ellentmondás, de hát meghatározó fontosság, hogy a tanárok mobilitása, az oktatók mobilitása is biztosított legyen. És Barozó elnök úr a, arról beszél, hogy milyen fontos a fiatalokkal való törődés, és különösen az LLL, az egész életen át tartó tanulás. Tehát ez nem csak az ifjúság számára fontos, az idősebbekre is gondolhatunk, akiknek aktualizálni kell folyamatosan a tudásokat. Hát ezt hogyan próbálják megvalósítani. Köszönöm szépen, Balinger asszonyé a következő hozzászólás joga. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a miniszter úrnak mindazt, amit elmondott az oktatásban meghatározott prioritásokkal kapcsolatban a tudásalapú társadalomban, és a horizontális szempontokat kell különösen megvalósítani, és amit az elnök asszony mondott rögtön az ön előadása után, Szóval hiszek abban, hogy önök tényleg meg vannak győződve ezekről az elvekről, csak hát itt nagyon gyakran hallunk ám beszélni arról, hogy az oktatás prioritás, csak éppen nagyon ritkán valósul ez meg a gyakorlatban. Folyamatosan hivatkoznak az oktatás meghatározó szerepére, csak aztán, ha az ember megvonja a mérlegét annak, ami a befektetések terén történt, akkor nagyon más a helyzet. Nagyon jónak, pozitívnak tartom, hogy Németország eurók milliárdjait adta ki a gazdaság rendbetétele érdekében, és 6%-kal növelte az oktatásra fordított összeget. Tehát ha az ember akarja, megtalálja a forrást. És hát mi, mert mindig az derül ki, hogy ez a prioritás a gyakorlatban mégsem prioritás. Úgyhogy egy kis elgondolást hagy tegyek itt közé. Azt hiszem, hogy az még nem tudatosult mindannyiunkban egyértelműen, hogy az oktatási modell nagyon sokat változott. A munka és a tudás közötti viszony is más. A munka az nem csak munka, hanem kreativitást is jelent, és, és meg is kívánja a kreativitást és azt az iskolában kell elsajátítani. Említette az imént a bolonyai folyamatot, elmondta, hogy meg van győződve arról, és ezen én egyetértek, hogy ez helyes, csak még nagyon sok akadály áll ennek a folyamatnak az útjában. És nagyon gyakran a miniszteri értekezletek határozzák meg ezt a folyamatot, amelyekre két évenként kerül sor, és nem is annyira az egyetemeken, meg a főiskolákon múlik ez. Na most, hát erről nem, erről nem, erről nem lenne szabad lemondani. Ezzel kapcsolatban hallanám a véleményét, hogy az egyetemeknek európai keretek között kellene tanulmányokat nyújtani. E, és hogyha nehézségekbe ütközünk, akkor az egyetemeknek kell támogatást adnunk, hogy ebben előre tudjanak lépni. Papa Nikolau kollega következik. Nem? Miniszter úr, Köszönöm szépen a beszámolót a spanyol elnökség munkájáról. Nagyon komolyan dolgoztak látni a célok érdekében, csak köszönet illeti önöket az erőfeszítésekért. Két kérdésem, illetve kettős kérdésem lenne. Már hallottuk, hogy szükség van arra, hogy a fiatalok támogatást kapjanak, hogy új esélyek nyíljanak meg számukra, és a képzés mindenek előtt a felsőoktatás kapcsolatba kerüljön a munkaerőpiaccal valamilyen módon, Ugye a tudás alapú társadalomról beszélünk, ez szerepel a 2020-as stratégiában kutatás, innováció, oktatás, így szerepel ez együtt, és az elkövetkező öt évben az informatika területén, ezt is mondta Krúz asszony, az illetékes biztos, hogy az informatika területén az elkövetkező öt évben 700 ezer új munkahely születhet, csak az informatikának köszönhetően. És hát alkalmazkodni kell a helyzethez, hogy a fiataloknak legyen esélyük ezen a területen. Több és nagyobb koordinációra lenne szükség a tagállamok között, és ugyanis mindig arról beszélünk, hogy milyen fontos a nyílt koordinációs módszer, ez a híres módszer, én magam a jelentést is elkészítettem erről az ifjúsággal kapcsolatban. Évek óta alkalmazzák a nyílt koordinációs módszert, de mégsem kielégítő ez a koordináció, mert nem kapunk megfelelő információkat, és nem is szolgálhatunk kézzelfogható eredményekkel, és a tagállamok nem vesznek ebben igazán részt, és az oktatás területén ugye a szubszidiaritás érvényesül egyértelműen, nagyon fenkör dolgokat mondunk, csak amikor a konkrét politikát nézzük, akkor látjuk, hogy a tagállamok ezt nem teszik magukévá, nem valósítják meg. És itt van a második kérdésem hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak-e az elnökségük idején, és ha igen, akkor milyen módon próbáltak beavatkozni, hogy javítsák a nyílt koordinációs módszert? Köszönöm szépen. Még egy kérdés. Szper úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, miniszter úr. Én értem az ön álláspontját. 2008-ban a szlovén, szlovén elnökség alatt hasonló feladatom volt, mint önnek, úgyhogy teljes mértékben tudom, hogy milyen lehetőségek merülnek fel, és milyen akadályok állhatnak az önök útjába. Azok a célkitűzések, amelyeket az év elején említett a spanyol elnökség bemutatásakor, rendkívül ambiciózus célkitűzések voltak. Biztos vagyok benne, hogy ma amikor megvizsgálják, mérleget vonnak és megvizsgálják az eredményeket, kifejezetten elégedettek lehetnek. Mindemellett engedje meg, hogy néhány dilemmát felvessek, amelyek véleményem szerint felmerülnek az európai oktatási térség kapcsol- térséggel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy fontosabbak ezek a témák, mint ahogy gondoltuk eredetileg. Európában 80 millió olyan munkahely van, amelyre nem megfelelően képzettek az emberek. Tehát az összes munkahelynek körülbelül egy harmadán olyan munkaerő van, amely nem megfelelően képzett. A gazdasági helyzetet megvizsgálva el kell mondanunk, hogy a gazdasági közösség teljes joggal ered, elégedetlen az oktatás jelenlegi eredményeivel. Mit tehetünk? Ez a kérdés. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a fiatal kutatók és a fiatal tudósok az Európai Unió belül Európába jöjjenek? Ez lett az egyik megoldás. A másik megoldás lehet az élethosszig tartó tanulás. Ha megnézzük, hogy mennyire öregszik az európai társadalom, hát akkor tényleg minden lehetőséget meg kell ragadni. Nem lehet csak az fiatal generációra támaszkodni. Aztán vannak más megközelítések, amelyek még sokkal nehezebbek amelynek a megvalósítása sokkal nehezebb. Ilyen például az új posztindustriális korszakra, korszak kihívásainak megfelelő oktatás, az új munkahelyek, az új oktatási lehetőségek, a magasabb szintű foglalkoztatási szintet kell elérni. És ebben sikeresek lehetünk. A bolonyai folyamat által kitűzött célt azonban nem sikerült elérni. Ez a folyamat nem megfelelő, nagyon sok területen nem értünk el eredményt ezzel, a tagállamok nem ruháznak be eléggé a diákokba, az oktatásba. Az egyetemekre kétszer annyit fordítanak az USA-ban és Japánban, mint Európában. Most itt most szemben állunk ugye a gazdasági és pénzügyi válsággal, a kormányok csökkentik az oktatási kiadásokat, és nagyon furcsa időket élünk, olyan időket, amikor lehet, hogy az oktatás és a képzés nem a kedvenc kiadási oldala a kormányoknak, pedig több befektetésre lenne szükség, hogyha a magunk elé kitűzött célokat el akarjuk érni. Természetesen az oktatási reform folyamat kell, hogy legyen, és gyümölcsöző folyamat kell, hogy legyen. Papa Nikolau úrral egyetértek. A nyílt koordinációs módszer nem igazán elegendő manapság nem lehet csak ezzel modernizálni az európai oktatási rendszereket. Talán egy-két új irányelvre lenne szükség. Ezt majd még meglátjuk a jövőben. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy a következő elnökség, a belga elnökség feladata az lesz, hogy megpróbálja az európai képesítési keretet újra élettel megtölteni, mint ahogy ezt önök is megpróbálták. Az európai tagállamok ban való ö, oktatást és képzést próbálja ez a rendszer összehasonlíthatóvá tenni, és ez harmonikusabbá teheti a fejlődést. Köszönöm, mondja az elnök. Ez egy nagyon színes kérdéscsokor volt. Miniszter úr, várjuk a válaszát. Köszönöm szépen. Valóban változik a kultúra, változik az elképzelés azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézzen ki az oktatás és a válság. Az soha nem jó, de tanulni lehet belőle. És ezt azért meg is tettük, levontuk a tanulmány, tanulságokat a e, képzés képez, és a képzéssel nagyon sokat lehet tanulni. Mi magunk is e, számos e, tanulságot levontunk, mert hogyha nem tanuljuk meg a leckét, akkor nagyon drágán fizetünk meg érte. Hogyha beruházunk az oktatásba, akkor az drága. De ha nem ruházunk be az oktatásba, akkor az végeredményben még drágább. Ahogy mondtam, tehát az oktatásba való beruházás drága. De próbáljanak meg valaki olyanba befektetni, vagy olyan, olyan embert képezni, akit eredetileg nem képeztek, hát akkor majd meglátják, mennyire nehéz dolguk lesz. A gazdasági válságot, ha megnézzük, az, ez a szociális és politikai válsághoz is vezethet, értékválsághoz is vezethet, ezért fontos, hogy ezt elkerüljük az oktatásba a beruházás. Az oktatásba, képzésbe, továbbképzésbe nem csak az a fontos, hogy erről meggyőződjünk, hanem képesek legyünk másokat is meggyőzni erről. Sokkal inkább, mint korábban szük, van most szükség olyan emberekre, akiknek, akik bátrak, szociális szó, bátorságot mutatnak fel, és jó érvekkel állnak elő. Nincs más megoldás. Komolyan gondolom ezt. Ez az egyetlen megoldás, az oktatásba, kutatásba, eh, képzésbe, továbbképzésbe és kultúrába kell beruházni. Hogyha valaki itt eh, valamilyen más utat ismer, akkor kérem, azt most mondja el. Én meg vagyok győződve róla, hogy ez a megfelelő út. Az Európai Unió 27 tagállama is megértette ezt, hiszen egyhangulag fogadtuk el a határozatot a tanácsban, holott azt mondták, hogy nagyok a különbségek a tagállamok között. A nyílt koordinációs módszer hiányosságai ellenére sikerült egyhangú döntésre jutni. Nyilván mindenki megpróbálja a saját érdekeit követni, de mégis, hát arra, mégis arra a tapasztalatra jutottunk, ugye, hogy a válság mindenkit érint. Késznek kell lennünk vonzani a beruházásokat, pénzt rendelkezésre bocsátani, és hozzájárulni ahhoz, hogy ne csak az állam, hanem más ágazatok is be tudjanak ruházni az oktatásba. Ezért fontos, hogy koherens és koherens érveket sorakoztassunk fel, amelyek megállják a helyüket. Ez nem elég, hogyha az embernek igaza van, az érveit is elő kell tudnia adni. Mi európaiak meg vagyunk győződve róla, hogy nem vesztegetjük az időt, hogyha azzal próbáljuk, azzal töltjük az időt, hogy jobb érveket keresünk. Az állam és a kormány, állam és kormányfőknek is fel kell mutatnunk azt, hogy az oktatás nem mellékes dolog, hanem az európai politika alapköve. Ezért vagyunk, ezért aggódunk, hogyha a költségvetés, az állami költségvetések nehézségekbe ütköznek, de hogyha tanulni szeretnénk a válságból, akkor az államis és kormányfők és a tagállamok figyelmét arra kell fordítanunk, irányítanunk, hogy nincs más megoldás. Amikor a költségvetésről tárgyalunk, akkor mutatkozik meg az igazság akkor kell megmutatni, hogy miben hiszünk. Ebben senki sem kételkedik. Újfajta munkahelyek vannak, ehhez újfajta képzésre van szükség. A pénzügyi és a gazdasági válság oda vezetett, hogy felismertük, jobban kell igazodnunk az új kihívásokhoz. Európa kell, hogy felmutassa az új utat, az új irányt azonban a társadalom hangját is meg kell hallgatnunk, nem csak a piacét. Ez széndiokszid kibocsátást csökkenteni kell, tudásalapú társadalomra van szükség. Emellett fontos az információs és kommunikációs technológiák további elterjesztése. Mindez hatalmas potenciált jelent a fenntartható munkahelyek teremtése szempontjából. El kell azonban ismernünk azt is, hogy sok munkahely elvesztése összefüggésben áll a rosszul képzett azzal, hogy rosszul képzettek a munkavállalók. A másik oldalon azonban itt van az idegenforgalom például, vagy a szociális gazdaság, amelyben kevesebb előrelépésre került sor. A munkahelyek 85%-a olyan munkahelyek, 85%-a olyan munkahely, amely jól képzettek számára van föntartva, vagy ahova jól képzetteket várnak. Ezt az OECD állapította meg. Ezt sem szabad elfelejtenünk, szükséghelyzetben vagyunk. Egyetlen megoldást látunk, a megfelelő szakképzést. Megpróbáltunk megpróbáltuk az ifjúsági munkanélküliség problémáját felvetni. Nagyon sok fiatalnak nincs megfelelő képzési háttere, nem kap jó munkahelyet. Ezért már gyermekkorban meg kell kezdeni a képzési szintek emelését. Már az iskola alatt meg kell tanulniuk a gyerekeknek bizonyos készségeket. Nem csak tudásról van szó, hanem készségekről. Olyan készségekről, amelyek később fontosak a munkaerőpiacon. Legyen szó a nyelvről, matematikáról, de emellett a felnőtt képzésbe eh, is be kell ruháznunk. Azzal össze, azzal együtt, amit önök is elmondtak. A mobilitásról beszélt eh, Fiszesz kollega. 2009-ből van egy oktatási, rendszer, oktatási térségre vonatkozó keret, és ez is azt mondja ki, hogy nagyobb mobilitásra van szükség nem csak a diákok között, hanem a tanárok között is. Az egyetemek nemzetközi esedése is nagyon fontos. A miniszterek tanácsában is beszéltünk erről, és ezt a mobilitást mindenképpen erősíteni kell hogy a kompetencia és a készségek fejlesztésére sor kerülhessen. A mobilitás megvalósul például a kutatóintézetek között, de ez nem intézményesített mobilitás. Reméljük, hogy az Európai Bizottság ki tud dolgozni egy stratégiát, amely pontosan erről szól, és amelyben a docensek mobilitásának, a tanárok mobilitásának nagy szerepet tulajdonítunk. Beszélünk különböző elvekről, alapelvekről, ahogy az elnök asszony is mondta, csodálatos ötletek, gondolatok merülnek fel, na de hát ezeket végre is kell hajtani, és ebben is igaza van az elnök asszonynak. A nyílt koordinációs módszer mellett tettük le a garast. Beszélnünk kell arról a kérdésről is, hogy az Európai Unióban hogyan merül fel ez a kérdés egész, teljes egészében. Ezt szeretnénk kérni például, hogy a diákoknak kevesebb, mint 10%-a hagyja el idő előtt az iskolát. Hát ez egy jó célkitűzés, na de mit teszünk ennek megvalósítása érdekében? Európában nagyon sok mindent tettünk már. Megállapítottuk, hogy nem sikerülhet ezt a célt elérni a meglévő eszközökkel, ezért megfelelően kell alakítani az eszközrendszert, integrált iránymutatásokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiát megvalósítsuk. Bolonya nagyon széles körű vita, ezt nem lehet persze pár perc alatt lezárni, nem vagyok túlságosan, nem szeretném magamat illúziókban ringatni, de hát az mégiscsak elengedhetetlen, hogy összehasonlíthatóak legyenek a rendszerek. Nem, akarjuk, nem akarunk kényszerzubbonyt húzni az európai oktatásra, nem akarunk mindent egységesíteni, de fontos az, hogy összehasonlíthassuk a különböző rendszereket, mert különben nem valósulhat meg a mobilitás. Persze, a mobilitás mellett fontos a pluralitás, a sokszínűség. azonban nem sikerült eddig megfelelően alkalmaznunk az eszközeinket. Össze kell ülnünk, egyeztetnünk kell az egyetemi oktatókkal, diákokkal, tanárokkal. Nem csak értük, hanem velük együtt kell a rendszert alakítani, és ezt megtanultuk a vita során. A szociális dimenziót nem felejthetjük el. Az oktatás a foglalkoztatási képességgel, illetve a kereslettel is összefügg. Természetesen voltak hibák, és ezek a hibák főleg abban rejlettek, hogy nem sikerült mindent megfelelően megvalósítanunk. Egyesek azt mondták, hogy igen, szeretnék egységesíteni az oktatási rendszert Európában, de ez nem igaz. Én nem akarok egységes, Euró, uniformizált Európát, egyszerűen csak olyan Európát szeretnék, amelyben össze lehet hasonlítani a rendszereket. Nem gondolom, hogy kudarc volt a politikánk. Egyszerűen azért küzdöttünk, hogy objektív indikátorokat eh, dolgozzunk ki. Ezt követeli tőlünk a társadalom is. Fontos az értékelés. Fontos, hogy értékeljük, hogy a törekvéseinket sikerült-e megvalósítani. A szlovén elnökség tapasztalatairól is beszélt eh, az egyik képviselő, és ugye itt arra jutottunk, hogy jobb oktatási rendszerre van szükség. Jobb oktatási lehetőségre van szükség. Nagyon sok ország dolgozik ezen, hogy nagyobb legyen a rugalmasság. Mindenképpen jó az, hogy egyes országok, mint például Németország, növelik a kutatási kiadásokat. Egyes országok azonban az oktatás miatt, a válság miatt a kiadásaikat meg kell, hogy nyírbálják, de nem az oktatás területén teszik ezt, hanem más területeken. Ez megegyezik azzal, amit az előttem szólók is mondtak. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, a javaslataikat. Azt hiszem, hogy az Európai e, Bizottság javaslatai is azt kell, hogy célozzák, hogy érezzük, hogy a a jelenlegi, a jelenlegi rendszer nem elég jó, nem elég jó a megoldás, nem elegendő ez a képzés és ez a szakképzés, továbbképzés. Egyetlen elnökség persze nem elég arra, hogy a problémákat megoldjuk, és nem lehet a tagállamok döntéshozási autonómiájába sem beleavatkozni, de biztos vagyok benne, hogy ezt az utat kell követnünk, és arról is, abban is biztos vagyok, hogy ha, ha együtt követjük ezt az utat, és a politikai szándék megvan, és egységesen lépünk föl, és a tagállami tapasztalatokat kihasználjuk, akkor előre, akkor haladni tudunk előre. Hogyha nem ruházunk be az oktatásba, akkor, akkor egy helyben fogunk toporogni, sőt visszaesünk. Számunkra ez mindenképpen prioritás, hogy előrelépjünk az oktatás területén. Ezen szakbizottság számára is biztos prioritás, és Európa számára is. Remélem, hogy a a céljainkat meghallgatják a költségvetést elkészítők is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez egy nagyon bátor hozzászólás volt. Önt is emlékeztetni fogjuk erre. Nos, a nyílt koordinációs módszerre kapcsolatban elmondanám, hogy ez a szubszidiaritásból való kiláb kiút. E, a tagállamok is tudják, hogy muszáj együtt dolgozni, más, hogy nem megy. De mivel a szubszidiaritásnak meg kell felelni, ezért nehéz együttműködni, ezért a nyílt koordinációban működnek együtt, és ebben minket kizárnak, ebből minket kizárnak és hogyha a polgárokat kizárják, ugyanis mi vagyunk a polgárok, akkor meglátjuk, mi lesz. Az, ami a bolonya folyamattal történt. Hogyha ez a folyamat, a bolonya folyamat nem a parlament kizárásával került volna elhatározásra, akkor nagyon sok problémát mi itt fölvehettünk, fölvethettünk volna, megbeszélhettünk volna, és megelőzhettünk volna. De nem így folytatták, és főleg Németországban nem egy kicsit önkritikus próbálok lenni, egyszerűen a parlament kiadásával rányomták ezt a címkét, és elfogadták. Minden esetre a bolonya folyamat nem teljes kudarc, természetesen ezért ez mégiscsak előrelépés, csak kár, hogy minket kihagytak ebből. A kormányok ne felejtsék el azt, hogy azok a gondolatok, ötletek, amelyek felmerültek az Európai Bizottság részéről a mi eh, javaslatainkra is, mindenképpen végrehajtásra érzemes, érdemesek. Jobb lenne egy kicsit szigorúbban előre eh, lépni nem ártana, hogyha az integrált iránymutatások útjára léphetnénk. Tisztelt elnök úr, a kollégák nevében sokan vannak itt ma. A kollégák nevében szeretnék köszönetet mondani a spanyol elnökség munkájáért. Tudom, hogy nagyon fontos és komoly problémákkal nézett szembe a spanyol elnökség a válság alatt. Reméljük, hogy a kultúra és az oktatás, illetve az ifjúság terén tett törekvéseikkel és elkötelezettségükkel a következő elnökséget is támogatni fogják, és reméljük, hogy viszont látjuk Önt. Köszönöm szépen! Ah, du bist da. Gott sei Dank. Mach's kurz. Ganz kurz. Ich habe schon gehofft, du kommst nicht. So, can we... Uh, we should move to the last... Akkor rátérünk az utolsó napi rendi pontra. The last item is the draft budget 2011 as modified by the Council. Mr. Guide is our rapporteur. Az utolsó napirendi pontra térünk rá, a parlament állásfoglalása tanács által módosított 2011. évi költségvetésről. A jelentéstevő Lokregárd képviselő, ő fogja bemutatni a témát, csak arra szeretnék utalni, hogy két eljárás merül itt fel. Először is egy nem legislatív véleményről kéri ki a véleményünket, erről majd szavazni is kell, és ezzel párhuzamosan egyéni módosításokat nyújtunk be a Költségvetési Bizottsághoz, a költségvetéshez. Két külön dologról van tehát szó, de ugyanaz a tartalma a két dolognak, és egymással párhuzamosan um, halad a két folyamat. Július 23-án délig lehet benyújtani módosítási javaslatokat, és szeptember 2-án szavazunk. Lokegárd úr, röviden és velősen, és ne fájjon! Sure, I'll try to be short. Köszönöm szépen, elnök úr, próbálok röviden fogalmazni. Dánul fogok beszélni, mert nagyon technikai kérdésről van itt szó, és először beszélek erről a kérdésről. December øh, Köszönöm. Mint önök is tudják, egy új szerződést fogadtunk el, így új költségvetési eljárásunk is van. A tanács eltérő hatáskörökkel rendelkezik, és az a benyomásunk, hogy igen, nehéz lesz egyeztetni, és hát dülőre jutni a tanácssal. A költségvetési eljárásban először a közömböző kiadásokat vizsgáljuk, meg tudjuk, hogy gazdasági válság sújtja Európát, így a helyzet egyre nehezebb. A tanács megpróbálja lefaragni a kiadásait, ez valahol érthető is, Ilyen költségvetési megszorításokat pedig bizony a bizottság is javasolt. A szakbizottságunk mi szolidárisan, hagyományosan már közös érdekeinkért harcolunk és védeni kívánjuk azokat, és vannak olyan alapjaink, amelyeken keresztül a céljainkat el akarjuk érni, még akkor is, hogy ha költségvetés emelésre nem számíthatunk, ezt a jövőben is így szeretnénk. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek június 17-én elfogadták a 2020-as stratégiát, világos oktatási célkitűzésekkel igen fontosnak találjuk ezt az aspektust, ha a bizottság javaslatát olvassuk, akkor látjuk, hogy a stratégia, az oktatási stratégiai mégsem képez prioritást. Mert bizony költségvetés ráfordítási növekedést a bizottság mégsem javasol az adott költségvetési időszakra. Sokkal inkább ki kell hangsúlyoznunk a oktatási költségek fontosságát. Bizonyos módosításokat javaslunk, és bizonyos Hát a probléma az, hogy az én véleményem 1500 karakterből kell, hogy álljon, hát ilyen kevés sorban hogyan mondhatnám el mindazt, amit szükségesnek látok elmondani. Ettől függetlenül igen világos, üzenetet kívánunk közvetíteni a Költségvetési Szakbizottság felé, annak érdekében, hogy az oktatási ráfordítások fontosságát ne felejtsék el. Fontos módosító indítványaink vannak a költségvetéssel, a módosítók benyújtása júliusra lett kialakítva, így még az árnyék jelentéstevővel augusztusban szeretnénk egyeztetni, az ifjúság és a mobilitás nagy prioritás a jövő évi költségvetésben. Ez az oka annak, hogy úgy véljük, hogy a szakbizottságunknak mindenképpen ö, ki külön el kell kerülni az együtt, az esetleges ellentmondásokat, és ki kell hangsúlyoznunk ennek az aspektusnak a fontosságát előre kell vinnünk az ügyet. Mint már mondtam, nincs igazából olyan nagy dolog, amit javasolhatnánk, mégis mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tanács hallja a hangunkat, hogy az ifjúság fontosságát kiemelje. Az ifjúság mozgásban kezdeményezés nagyon fontos, Youth in the Move fontos tehát. Bizonyos programjaink már léteznek az ifjúság mint célközönséggel, de különböző programokat is kell mobilizálnunk, tudjuk. Az Erasmus program létezik, Marie Curie program is igen fontos, az európai kutatók számára, és az európai egyetemek modernizációját se felejtsük el. Az Erasmus igen sikeres program az egyetemeinken. Fontos, hogy a különböző képesítések kölcsönös elismerése megvalósulhasson Európában lényeges, hogy minden kreditet, jogosultsági kreditet az Erasmus keretén belül megkaphassanak a diákjaink. A University Business Dialogue szintén jelentőséggel bír a folyamatban, és ezt az aspektust is prioritásként kell kezelnünk. Ez ugyanígy van a Marie Curie programmal is. További eszközöket kell az oktatásba, képzésbe, a csúcs technológiába fektetnünk, ami pedig a digitális agendát illeti, hát az különösen fontos. Nem fogok senkit meglepni, ha azt mondom, hogy a kommunikáció is nagy jelentőséggel bír, és úgy érezzük, hogy a bizottság nem fektetett megfelelő hangsúlyt a kommunikáció kidomborítására. További eszközökre van szükségünk, igen, pontosan ilyen válságidőkben van erre szükség, más érdekest is lehetne még tennünk az újságírók szemináriumain keresztül. Mi azt javasoljuk továbbá, hogy más módosítókban ezeket az aspektusokat emeljük ki. Javítani lehetne még a koordinációt a bizottság szintjén is. A bizottság tevékenységeinek szintjén. A jelentésemben erre külön kitérek arra is kitérek, hogy vizsgáljuk meg, mit lehetne az információ terén még tennünk, nevesítve pedig az állampolgárok és a fogyasztók tájékoztatása terén tenni. A kísérleti projekteket se rejtsük véka alá, nem sokára értékelni fogja az Európai Bizottság ezen különböző kísérleti projekteket, az árnyék jelentéstevőktől ö, izgatottan várom a visszajelzést, és a következő Strasbourg ülésen találkozom is velük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Logegárt kolléga. Igen. Ivo. Nagyon szépen köszönöm, Doris, és csak egy nagyon rövid reakció a néppárti frakciói jelen részéről. Én vagyok a 2011-es árnyék jelentés felelős, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlament egy állásfoglalásában márciusban mit fogadott el. Itt a 2011-es költségvetés prioritásairól volt szó. És emlékeztettünk azokra a tervekre, több éves tervekre, amelyeket a fiatalokkal kapcsolatban tervezünk az ifjúság mozgásban, az Erasmus, és hát lehetne sorolni a példákat. Egyet azonban ki szeretnék ragadni a polgáro, Európa polgárokért, Europe for Citizens tervezetet. A költségvetési tervben 32-ről 28 millióra kurtították a forrásokat, holott a parlament azt mondta, hogy ez egy abszolút prioritás, és ez szerepel is az általunk elfogadott állásfoglalásunkban. Itt nyugtalanító a források csökkentése, persze a költségvetési lehetőségek korlátozottak, ezt tudom, itt a főtitkár Szidónia, nem tudom a másik nevét kiejteni, azt mondja ebben a tervezetben, és angolul idézem, az tényleg ellentmondás, és szeretnék emlékeztetni mindenket e, erre, és a jelentés készítőjét is emlékeztetem erre, ugyanis ez fontos, és ennek szerepelnie kellene a saját véleményünkben. Még egy megjegyzés. a sportra gondolok, illetve a sporttal kapcsolatos hatáskörökre. Mi a sportért is felelünk a bizottságunkban, és hát az első sportprogram, ugye, az csak 2012-ben indul, vannak előkészítő akciók, de hát mi történik? Ezt az előkészítő tevékenységet háromról egy millióra csökkentették az erre fordítható költségeket. Úgyhogy 2012 után mi ezt nagyon szeretnénk fellendíteni, de hát most éppen az ellentéte történt mindennek. És még egy részletkérdés, de azért fontos kérdés. Ha az Rökegárt úr, amikor az Európortról beszélünk, tudja ön is, hogy milyen fontos ez a konkrét kérdés. A 6 millióról szól az információ, de ezt 5 millióra csökkenték a média számára. Nem gondolja, hogy komolyabb erőfeszítést kell tenni, hogy javítsuk a kommunikációt a médiával? Kérem, hogy ezt még vegye fel a jelentésébe. Köszönöm szépen, nem látok több hozzászólást. Én is tennék két megjegyzést Logegárd úr, nincs Use on the Move költségvetési sor, ezt megakadályoztuk. Ez a gondolat, ez ö, megvan, ez itt van a Life and Learningbe mindenütt, ö, és ez a Use on the Move, mint költségvetési sor sehol nem jelenik meg, úgyhogy jó, hogy ö, előre tudjuk össz vinni a kérdést. Ami pedig a sportot illeti, ez nevetséges. Kevesebb ö, most a pénz, mint volt, holott ott van a szerződésben. Hát ezt ember nem érti. Úgyhogy ezt mindenképpen ö, fel kell emelni ezt az összeget. Nem gondolom, hogy a médiára többet kellene költeni, ezt őszintén megmondom, Ivo. Ugyanis itt nem attól függ, hogy mennyi pénzt költünk ahhoz, arra, hogy a médiákat informáljuk, hanem hogy hogyan csináljuk, ez a lényeg. Azt kell inkább meggondolni, hogyan tudjuk ezt jobban csinálni, nem pénz kell ehhez, ott az internet, meg minden ott van, csak el kell érnünk az embereket, lehet, hogy talán más módon, de ez nem feltétlenül pénz kérdése, úgyhogy akkor a pénzt inkább más tevékenységre fordítanám. Szidonia Elizabata Jedzsevecka egy rendkívül velünk szemben nagyon jóindulatú kolléganő, a költségvetési bizottságban, és azt gondolom, hogy még egy kicsit nyomás alatt kellene tartani, hogy ebben a szellemben dolgozzon tovább, hogy több pénzt kapjunk, ugyanis vannak programok, amelyek már folyamatban vannak, hét éve, és ott nem lehet semmit csökkenteni, tehát azt hiszem, hogy meg kell nézni. Biztos, hogy vannak olyan területek, ahol nem hívtak le minden forrást, hát akkor ott kell megpróbálni egy kicsit kreatívan gondolkozni, és a pénzt átcsoportosítani oda, ahol nagyobb iránt a kereslet. És ez így van a mi területünkön, ifjúságnál, képzésnél, úgyhogy Ivót támogatom, ugyanis a városi partnerségek, és hogyha ott vissza, ott csökkentjük a pénzeket, az ellen kézzel lábbal tiltakoznánk, azt meg kell akadályozni. A citizenship az nincs, az Reding asszonyhoz tartozik, és azt gondolom, hogy ott is nyitott fülekre fog találni. Volt még közben jelentkezés? Ja, a bizottság. Szeretném mondani valamit a bizottság? Nem? De mégis? Na, Okay. <laughs> uh, just a, a brief remark. Csak egy nagyon rövid megjegyzés. Nagyon sok programról esett szó, mint a kommunikációval, meg a citizenship kapcsolatosan, az nem hozzánk tartozik, nem a mi főigazgatóságunkhoz. És hát, ha megnézik, a költségvetési javaslatot, amit a bizottság dolgozott ki, ott láthatják, hogy a sporterőkészítési tevékenység az egyetlen, ahol a bizottság pénzt fordít a költségvetésben kifejezetten már 2011-re is az összes többi esetben nyitva maradt ez, és nem nevezett meg összeget. Tehát ez már azt jelzi, hogy a bizottság üdvözli mindezt, és hajlandó többet költeni erre. Még azt is szeretném elmondani, hogy tavaly is volt egy hasonló összeg, amit a bizottság javasolt, aztán az a parlament megemelte, úgyhogy ez megint csak jele annak, hogy a bizottság igenis jelentőséget tulajdonít a sportnak előkészítendő a 12-es, 13-as programokat. Köszönöm szépen. Igen. Még egy utolsó hozzászólás. Jó magam is a sportról szeretnék szólni. Itt a parlament igen nagy fontosságot tulajdonít a sportnak. A bizottság nem. Mi vívtuk ki azt, hogy költségvetés emelkedjék, mert a Lisszaboni szerződés alapján allokált összegek nevetségesek. Persze itt egy összeget látunk, de nem csak a parlamentnek kell erőfeszítéseket tenni arra, hogyan ön utalt rá, hogy növeljük a költségvetési tétel összegét. A bizottságnak tudatában kellene lenni annak, hogy a sport milyen fontos. Új kompetenciáról van szó, és igenis az Európai Bizottságnak valamit le kellene tennie az asztalra méltóság teljes összeget, hiszen a port ambiciózus terv. Köszönöm szépen. Ezzel még szeretnék gyorsan rá, utalni arra, hogy nyújtottunk már be előkészítő intézkedésekre vonatkozó javaslatok, javaslatokat. Ezeket azonban hivatalosan módosító javaslatként meg kell fogalmazni, és hivatalosan be kell nyújtani, jó? Mint egy ne higgyék azt, hogy azért, mert már ezt elmondták egyszer, vagy javasolták egyszer, ezzel ez megoldódott, hanem be kell eh, nyújtani módosító javaslatokat ezzel kapcsolatban most láttam, hogy Dél-Afrikában mi mindent lehet elérni a gyerekekkel és a futballal. Ez kiváló, ez csodálatos dolog. Talán a sport költségvetését lehetne növelni, hogyha mi is ilyen gondolatokat megfontolnánk. Amit már egyszer benyújtottak kísérleti projektekkel kapcsolatban, azt még egyszer be kell nyújtani módosító javaslatként. Tehát július 23-án van a módosítások beadásának határideje, és aztán szeptemberben fogunk szavazni a pihenés, nyári pihenés után. Köszönöm szépen, hogy mindenki ilyen kedves volt, és nem um, húzta el a vitát, nekem ugyanis most sietnem kell Mainzba. Köszönöm a tolmácsoknak a munkáját. Hannibal asszony szeretne még hozzászólni, tessék. Elnézést, tudom, hogy mindenki szeretne már menni, de a koordinátorok döntéseivel kapcsolatban lenne eh, néhány megjegyzésem. A második pont, harmadik, második oldal, harmadik pont. Az európai szakképzési együttműködéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy kikapja ezt meg. Kérem, hogy a jegyzőkönyv értelmébe vegyük föl a jegyzők, azt, hogy kikapta meg ezt a jelentést. A harmadik oldalon van egy saját kezdeményezésű jelentés, a második, a kultúra szerepe az Európai Uniós médiában és a külpolitikában. Az angol tolmácsolásból azt mondták, hogy úgy értettük, hogy ön fogja elvég, elvállalni ezt a feladatot, ön, mint, a, ön, mint a szakbizottság elnöke, de most úgy látjuk, hogy az ALDE kapta ezt meg. Hogyan döntöttünk a koordinátorok ülésén, elnök? Ami az elsőt illeti, bár thriller, jó, ezt föl fogjuk venni. A második az helyes volt. Én az ALD javaslatát láttam. Nagyon örültem, hogy megérkezett ez a, jelenti, ez a javaslat. Hogyha nem érkezett volna meg ez a javaslat, akkor én tett, írtam volna meg ezt a jelentést. De nem én szeretném megírni. Én elnökként minél kevesebb lehetőségtől szeretném megfosztani a kollégákat, remélem önök is ezt megértik. Ez volt az ötletem, e, és e, megszerveztem ezt a kerekasztalt, hiszen fontosnak tartom, hogy most beszéljünk a külügyi szolgálat létrehozásáról, és hogyha most nem beszélünk a kulturális feladatokról a külügyi szolgálaton belül, akkor mikor? Hogyha már minden elkészült, és mindent lábra ö, állítottunk, akkor már nem fog menni. Én azt mondtam, hogy tulajdonképpen nem az áldén van a sor, valaki másnak kellett volna adnom ezt, de ezt a javaslatot benyújtotta az álde, és akkor már nem mondhatom, hogy én fogom ezt megír, megírni ezt a jelentést. Sárke asszony, hogyha benyújtotta már ezt a javaslatot, akkor eh, én ezt elfogadtam, fontosnak tartom a jelentést, és nekiadtam. Expressis verbis azonban azt is elmondtam, hogy most már elég a liberálisokból, elég témát kaptak, most már jó lenne, hogyha valaki más lenne soron, akinek jó ötlete van. Tehát a liberálisok végül is ezt a kis kritikát elfogadták tőlem. Ők nyújtották be, tehát a javaslatot meg is kapják a jelentést, de természetesen ez senkit ne akadályozon abban, hogy a saját bölcsességével gazdagítsa a jelentéstervezetet. tervezetet. A kettes pontot még tisztázzuk, akkor ezzel a koordinátorok ülésének határozatait elfogadhatjuk. Úgy látom, hogy igen, egyéb, már mindent felvetettünk ezzel kapcsolatban. Tessék! Talán a következő ülésen jobb lenne, hogy gondoljuk végig, hogy a következő ülésen tényleg szükség van a szerda délutára? Meglátjuk, mondja az elnök. Nem azért ülésezünk, hogy ülésezzünk. Ha nincsen elég napirendi pontuk, akkor természetesen lerövidítjük a napirendi, eh, a napirendet. Megpróbáljuk, eh, megpróbálunk minél hatékonyabban dolgozni. Július 13-14 a következő ülés Meglátjuk, hogy a július 14 délutára szükség van-e vagy nem. Addig mindenkinek kellemes időtöltést. Július 14 az utolsó ülés a vakáció előtt. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, viszontlátásra!